Monsieur, Monsieur Razi, bienvenue. Mes, mes chers... Rázi úr, üdvözlöm Önt, kedves kollégák! Az az ér minket ma délután, hogy Rázi úrat fogadhatjuk, az EMA ügyvezető igazgatói posztjára jelölt személyt. Üdvözlöm Lemer és Nisztikó professzorokat, akik itt vannak ma velünk. Emlékeztetem önöket arra, hogy hogy fog kinézni a meghallgatás. tíz percre megadom a szót Rázi úrnak, hogy bemutassa be a projektjét, és mutassa be a tevékenységet. Aztán a pingpong eljárást alkalmazzuk, egy percet a egy percet a kérdése, két perc a válaszon, 45, per, 45 másodperc egy kiegészítés, és egy perc válasz időt kap Rázi úr. Ez három fázisban zajlik. Egy első fázis hét kérdéssel, amelyet a koordinátorok tesznek föl, egy második fázis nyolc kérdéssel, és egy harmadik forduló hat kérdéssel, ezben az esetben gyorsabb lesz a kérdés-válasz. Emlékeztetném önöket, hogy Rázi úr meghallgatása azért van, mert a szakbizottságunknak egy véleményt kell megírnia, megszerkeszteni, majd utána az elnökök értekezlete egy döntést fog hozni, Rendben van, azt hiszem, hogy mindez világos. Átadom a szót Rázi úrnak, 10 percet kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma. Mielőtt elkezdem, ezt szerettem volna kifejezésre juttatni. Nem is álmodtam volna ezt egy hónappal korábban. Örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy bemutatkozhatom önöknek. Remélem, hogy ebben a két órában el tudom mondani önöknek, hogy milyen kihívásokkal szembesül intézetünk az elkövetkezendő időben. És szeretnék jövőbeli feladatainkról is beszélni. Ez az első alkalom számomra, hogy a parlament előtt szólalhatok fel, és mondhatom el, milyen céljaim vannak. És lehet, hogy mandátumom alatt bátorításra is számíthatok az önök részéről. Anyanyelvemen szeretném folytatni. Nagyon régóta nem használtam már anyanyelvemet, és európai közalkalmazottként a munkanyelvet fogom használni az ügynökségen, amely angol, tehát engedjék meg, hogy anyanyelvemen olaszul szóljak. Jó védó pére léme. Ahogy mondtam, az EMA számára a következő években különböző kihívások lesznek, amelyeket különböző szinteken kell kezelni. Költségvetési kérdések lesznek, amelyek összefüggnek a mandátum kiszélesítésével, a nagyobb munkamennyiség azonnal látható és ami a gyógyszerek, a farmakovigilancia feladatokból ered, amelyek újak és eddig nem voltak. Az EMA feladataiból hét lesz az új farmakovigilanciai bizottság további feladatokat rónak az ügynökségnek. Emiatt a bizottságok közötti együttműködés, amelyik nem mindig volt megfelelően kodifikálva, azt ki kell dolgozni megfelelően, hogy hatékony legyen a tevékenységünk. Ezek a kihívások menedzseri típus, bizonyos az üzsal típusú kihívásokról van szó, minden egyes ügynökségnek az igazgatója ilyen problémákkal szembesül, természetesen minden esetben más-más mértékben. Ugyanakkor van egy magasabb szintű kihívástípus az EMA előtt, mégpedig a verseny képesség csökkenése, a versenyképességének a csökkenése, amelyeket elszenved Kínával, Brazíliával és Indiával szemben a gyógyszerkutatás területén. Emiatt szabályozni kell a clinical trialokat a különböző tagállamokban. A klinikai kutatás nem csak befektetés kérdése. Hogyha megnézzük a személyre szabott következő generációs gyógyszereket, a mikor és eh, a farmakogenetikai alapon fogják meghatározni a gyógyszerek összetételét, egyértelmű, hogy ezeket a gyógyszereket azon a lakossági szeleten kell kipróbálni, amelyet valójában érint ez az adott betegség, tekintettel a genetikai, a genetikai eh, alapokra. Tehát elemezni kell a az összehasonlítások, az összehasonlítások hatékonyságát, amelyek révén ezt a tevékenységet elvégzünk. Technology Assessment ennek a tevékenységnek a neve. Ez a két tevékenység egyre eltérőbb, és emiatt ez lelásít, támogatja, illetve akadályozza a befektetéseket, akadályozza a gyógyszerekhez való hozzájutást az európai betegek körében. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez a lista végtelenségig mehetne tovább. Például megemlíthetném a, a antibiotikum elleni ellenállást a baktériumoknál, a, főleg az embereknél, aztán a hagyományos gyógymódok értékelése, és egyéb problémákat, illetve a határokon az ellenőrzés, ami mindig egyre nehezebb. Nem szeretném önöket untatni ezzel a hosszú listával. Én úgy vélem, hogy az EMA csak akkor győzheti le ezt a csatát, hogyha a bizottsággal és az Európai Parlamenttel szoros együttműködésben dolgozik. A parlamentnek és a bizottságnak eh, tudniuk kell támaszkodni és számítani az EMA szaktudására, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, az emmának bizonyítania kell a tudományos hozzáértését, és teljesen átláthatóan kell dolgozni, el kell kerülni azt, hogy a gyanítsák, hogy szubjektív döntéseket hoz. egyre inkább aktívan kell részt venni a kutatásban, előre kell látni, hogy milyen tendenciák vannak. Teljesen új adagolási módszerek kidolgozását kell kidolgozni, vagy biomarkereknek az előállításán kell dolgozni. Olyan terápiákat kell jóvá hagyni, amelyik egy sor új eljárás, technológiát alkalmaznak. Ezekre a hagyományos értékelések nem alkalm, ezekben az értékelésnél nem alkalmazhatóak a hagyományos módszerek. Tehát a jövőben a szabályokat meg kell hozni a parlamentnek és a bizottságnak szoros együttműködésben az EMA-val a második év ezrednek a szabályai, illetve az ellenőrzések és engedélyezésüknek a szabályai már nem alkalmazhatóak minden esetben a harmadik évezredben. Ugyanakkor úgy vélem, hogy régi hiányosságokat ki, kell, ki tudjuk most tölteni, az időseknek, a gyermekeknek szánt gyógyszerekre jobban oda fogunk tudni figyelni, és úgy gondolom, hogy a különböző nemekre szabott gyógyszerekre is oda kell figyelni jobban. Az EMA, hogyha sikeresen akarja végrehajtani a feladatát, túl kell nézni a saját hagyományos működési területén. Egy sokkal inkább on the ground eh, szemléletet kell megvalósítani, a sok sokkal nagyobb együttműködésben a helyi hatóságokkal közelebb kell lennie a lakossághoz. Közel kell mennie azokhoz az intézményekhez, amelyek a mindennapos életben az egészséggel foglalkoznak, az egészségügyel. olyan hálózatot kell létrehozni, amelyiknek révén sokkal gyorsabban megoszthatják azokat a tudományos vívmányokat, amelyek nap mint nap születnek a tudományos körökben. Az EMA saját hálózatot kell, ha létrehozni, illetve be kell kapcsolni más hálózatokhoz, különben a saját források használásával nem fogja tudni ellátni a feladatát, sem emberi, sem állategészségügy terén a saját tapasztalataim alapján, mint tudós, mint orvos, és az utóbbi évben, mint menedzser, úgy gondolom, hogy hozzá tudok járulni az EMA fejlődéséhez annak érdekében, hogy ellássa a feladatát a megfelelő eh, költségvetési korlátok között, amelyeket megszabnak, ugyanakkor figyelve az áttekinthetőség és láthatosságra. Állok rendelkezés, hogy megválaszoljam az önötől származó kérdésekre. Remélem megfelelően tudom majd megválaszolni a kérdéseket. Köszönöm szépen, Rázi úr! Köszönöm szépen ezt a az áttekintést, amelyben elmondja, elmondta, hogy milyen feladatokat fog ellátni a az ügynökség. Köszönöm, hogy betartott az idejét, sőt, sokkal kevesebb ideig beszélt, mint amennyire rendelkezésre állt. Megadom a szót Madame Grostetnek egy percre. Köszönöm szépen, igazga, ügyvezető igazgató úr. Egy olyan eseményt fogok megemlíteni, amelyik nagyon sok vizet zavart Franciaországban, az a mediátornak a szerepe, a farmakovigilancia kérdésével függ ez össze, hogy a farmakovigilanciával meg tudtuk volna előzni ezt a botrányt, vagy a szabályozás az gyenge lábakon áll. Szeretném tudni, hogy ön mit szeretne tenni annak érdekében, hogy a helyzet javuljon, hogy hogyan tudnánk jobb mm, döntéseket eh, hozni a stressz teszteknél, mit fog ön tenni, hogy eh, milyen módon fogjuk tájékoztatni a betegeket, mert ott is eh, szintén van egy nagy probléma. Tudom, hogy visszhang van, de sajnos nem tudunk semmit se tenni. Az elnök úr már megkérdezte ezt, nincs megoldás erre, egy visszhang van a teremben, ez egy műszaki probléma, elnézést kérek emiatt. Ügyvezető igazgató úr, hogyha szeretne erre válaszolni, két percet kap. Igen, a mediátorok, közvetítők kérdése egy olyan probléma, amivel minden ügynökség szembesül. Az olasz ügynökségnél, amelyikben jelenleg dolgozom, megpróbáltam vezetni a mediátor történetét, és azt láttam, hogy egyes gyenge pontok, amik voltak korábban, azokat most már kijavítottunk, igazítottunk. Marad még néhány gyenge pont, ám úgy vélem, hogy az első cselekedet, amit meg kell tenni az emának, az az, hogy alkalmaznia a törvényt, és két kritikus pontra kell koncentrálni, hogy összekapcsolni a nemzeti eh, farmakovigilanciai hálózatokat egy egységes európai farmakovigilanciai hálózattal. A, van egy másik kritikus pont. A farmakovigilanciai jelzéseknek teljesen tisztán és professzionális módon kell, hogy megtörténik. A farmakovigilancia nyelvezet egy professzionális nyelvezet. Az új javaslat azt mondja, hogy a betegeknek is hozzá kell férniük az adatokhoz, aztán egy szimulációt kell tenni annak érdekében, hogy lássuk, hogy ezek a riasztások mennyire tiszták. Aztán oda kell figyelni arra, hogy a túlságosan sok riasztás nagyobb problémát okoz, és túlságosan nagy zűrzavat fog okozni, tehát egy olyan mechanizmus, amelyik, ez, amelyik révén a hibákat ki tudjuk javítani. Grosztet asszony, 45 másodperc. Az előbb ön beszélt a pediatrikus szabályozásról. Ez egy jó dolog, hogy ilyen létezik. Ugyanakkor a gyerekorvosok panaszkodnak arra, hogy nem tudják alkalmazni ezt a szabályozást a a klinikai teszteléseknél. E, a, hogy jó lenne, hogyha nagyobb autonomát kapnának? Ön mit gondol? Ügyvezetőigazgató úr, öné a szó. Nos, nem rendelkezem a, a megoldással arra a kérdés, amit ön feltett. Más szóval válaszolva, a gyerekeken való kísérletezés egy erkölcsi problémát vet fel, amelyik jelentős. Nem elvégezni a kísérleteket úgy szintén problémát okoz. Jövőbeni gyógyszereken a tudomány ad majd új biomarkereket, új klinikai válaszokat oly módon, hogy a kockázatoknak egy részét lecsökkentsük Kétségtelen, hogy az utolsó szó a tudósoké, akik majd esetről esetre meg fogják határozni az elfogadható kockázatot a kísérletezésre. Nincs egy általános megoldás, úgy vélem, hogy a gyógyszer alapján és az adott kor alapján kell ezt meghatározni. Köszönöm szépen, ügyvezetőigazgató igazgató úr. Rátmar Beren a kapcsolat tartó képviselőnk. Köszönöm szépen. Szívemhez közel áll ez a kérdés mindig, és fontos az EMA feladataiban a gyógyászat. Eleget teszünk-e, vagy mi többet lehet tenni azért? hogy a betegek gyógyszerhez való hozzáférését javítsuk, és hogyan lehet az eredményeket nyomon követni, és a tagállamokat a végrehajtásra kötelezni. Fél perc alatt befejeztem, teljesen jó vagyok. A többi 30 percet nem használhatom ki? Igen, hat, jó? Mert ennyire nem szoktam gyors lenne. Szóval Hadd tegyem a következőt hozzá. Biztos más is felteszi ezt a kérdést. az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség érdekkonfliktusaival kapcsolatban, ha mondana valamit, ami mindannyiunkat izgathat. Ügyvezető igazgató úr, két percet kap. Nos, ami az erbát illeti, úgy vélem, hogy a jelenlegi szabályozás lehetővé teszi azt, hogy megfelelő módon kezeljük a kérdést. A nagy probléma, ami az ügynökséget illeti, a munka mennyiség, óriási mennyisége és a monográfiák hiánya a jelenlegi állományjal és anyagi eszközökkel úgy vélem, hogy egy jó ötlet lehetne, hogy mivel, hogy ezek ez nem fizetett eljárások, és ezért nagyon sok ország nem vállalja ezeket magára, meg lehetne szabni, hogy minden két nem fizetett eljárás után kötelező lenne egy fizetendő eljárás, minden kettő, vagy minden, har, minden második, vagy minden harmadik eljárás, ezt majd meg kellene nézni. Ami az érdekű ütközést illeti, nos, úgy gondolom, hogy a proaktív kezeléssel meg lehetne oldani a dolgot. Nem elég letenni egy lapot a nyilatkozatokkal, Ezeket értékelni kell folyamatosan, amennyiben lehetne egy, egy kereszt ellenőrzéssel, a gyógyszeripari cégekkel. Az én meglátásom szerint az én ünnökségem úgy mérte fel, hogy a gyógyszer cégek szívesen rend, rendelkezésünkre a szakértőket, folyamatos karbantartás, folyamatos ellenőrzéssel nem mondom azt, hogy az ügynökség egy igazi rendőrségként fog dolgozni, de úgy vélem, hogy növelni a figyelem szintjét, az, azt meg tudjuk tenni mindenképpen. Ekmar? Majd visszatérek a alapú gyógyszerekre, de egyet ért ezzel, hogy a tagállamoknak a saját költségükön is el kell ezeket a teszteket végezniük. Egy másik kérdés pedig... You could have some influence, some educational influence. Tehát, hogy a tagállamok saját költségükön végezik? Monsieur le directeur, désigné. Ügyvezető igazgató úr. Ma, sicuramente... Nos, az EMA erőfeszítéseit lövet növelni, hogy bátorítja a felhasználást, és az az igazság, hogy nagy egyenlőtlenség van az Európai Unión belül. Mm, teljesen más felfogások vannak az Európai Unión belül, egyesek olyan dolgokat hasonlítanak össze, amelyek nem összehasonlíthatóak. A hagyományos orvoslás az egy dolog, de vannak más ilyen megközelítések, amelyek más földrészekből származnak. Ezekre oda kell figyelni. Én úgy vélem, hogy a biztonság a legfontosabb, és erre kell erőfeszítéseket tenni, ennek érdekében kell erőfeszítéseket tenni. Úgy vélem, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályozás az több, mint elégséges, csak jól kell ezt alkalmazni. Én én a frakció nevében fogok hozzászólni. Igazgató igazgató úr, 2011-es költségvetési mentességnél a 2009-re az ön elődjének a, a, a munkavállalás, illetve a felvételi szab, munka, új munkatársak felvételénél alkalmazott eljárás kritizáltuk. sok eh, kollégánk és sok civil szervezet panaszkodott 2011 eh, márciusában. Nagyon szigorú feltételek mellett engedélyezte ezeket az új felvételeket. A belső Audi szolgálata elindított egy vizsgálatot, hogy meglássuk, hogy mennyire hatékonyak az eljárások, illetve mennyire tudja kezelni az érdekütközési problémákat. Ebben a kérdésben milyen intézkedéseket fog ön alkalmazni, és milyen politikákat fog ön alkalmazni, hogy elkerülje a, azokat az érdekütközéseket, amelyek felmerülnek, amikor valaki egy bizonyos cégnél dolgozott, és utána az ügynökségnél dolgozik. Azt kell mondjam, hogy ez az ez a probléma mm, korábban, mint az elnökségi tagja az emának, mi ezeket a problémákat megismertük az újságokból. Tehát az a testület, a testületünket nem tájékoztatták az eseményekről, az újságokról tudtam meg. Ez az első lépés, amit meg fogok tenni, hogy a Managing Board, a vezető testület, az tudja, hogy mi történik az ügynökségben. Az érdekütközés az egyik nagyon fontos kérdés, amiről mindenképpen tájékoztatni kell a vezetőket. Nem vagyok jogi szakértő, és nem tudom, hogy milyen joga, milyen lehetőségei vannak az ügynökségnek, amikor véget ér egy igazgatónak a megbizatása, vagy más munkatársnak, Úgy vélem, hogy ez egy igen komoly probléma, és úgy tartom, hogy vannak olyan szerepek, amikor a ö, EMA alkalmazottai tudomására jutott információk kereskedelmi szempontból rendkívül fontosak lehetnek. más ismeretek nem kereskedelmileg nem érdekesek senki számára. Én úgy vélem, hogy ellenőrizni kell, hogy milyen jogi lehetőségek vannak, ami az információk és a titoktartást illeti. Az, az az lenne a helyes, hogy azok, akik olyan feladatkört, olyan munkakört töltenek be, ahol titokhoz jutnak, azok be is tartják. A második kérdés meg lerövidítem. Először is a szerződésekben akkor lennének különböző klauzulák, amelyek szabályoznák a későbbiekben a szabadá az információ áramlást. Ugyanakkor milyen módon tudják önök az információ államlást ellenőrizni? Ami a záradékokat a szerződésekben valóban, amennyiben az szabályozás megengedi és lehetővé teszi, ez egy igen jó ötlet, és alkalmazni is fogom, amennyiben lehet. Úgy gondolom, hogy ez lehetne egy megoldás a problémára. nem szabad, hogy egy ügynökség egy rendőrségi eh, szervhez kell, hogy hasonlítson, ugyanakkor úgy vélem, hogy bizonyos fokú biztonságot kell garantálni. És eh, a, egy nyilatkozat arról, hogy milyen szerepet vállal a munkavállaló a következő eh, munkadójánál, az jó lenne. Ugyanakkor kell egy védelmi vonal, egy védelmi rendelkezés, amelyik megvédi a cégünk, az ügynökségtől kilépőket. Rivezi asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A válaszát illetően meghallgattam. Nálam itt van az EMA-nak a válasza, hivatalos válasza, és ami ellentmond annak, amit ön mondott. Nos, a jelenlegi politika alapján az EM a Farmakovigilancia Bizottság ülései csak akkor nyilvánosak, amikor az eljárás véget ér. Nos, a bíróság úgy döntött, hogy a bizalmasság a dokumentum bizalmas jellegét nem lehet megszabni, csak akkor, hogyha mm, kockára teszi az eh, eljárást. Az EMA tehát kivételeket tett a szabályhoz. A kérdésem az, hogy ön ki hajlandó-e megváltoztatni az EMA-nak ezen politikáját annak érdekében, hogy minden dokumentum nyilvános legyen. Minden CHMP ülésnek a szövege nyilvános legyen annak érdekében, hogy a nagy közönség hozzájusson az információkhoz úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ne legyen félreértés, a átláthatóság a legjobb fegyver, és ez úgy kell elérni, hogy információkat adunk ki. vezető igazgató úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Nos, az utolsó kérdés alapból indulok ki. Ez a legegyszerűbb kérdés. Biztos vagyok a válaszban, biztos vagyok abban, hogy mit kellene tenni. A klinikai adatokat nyilvánosságra kell hozni. Az FDA már csinálja ezt, az EMA valóban késésben van, nincs ok arra, hogy miért ne szabadna ezeket nyilvánosságra hozni. Meg kell nézni, hogy mikor kell egyes információkat nyilvánosságra hozni, hogy előnyeket hozhat az iparágra, vagy egyes cégeknek, el, a, a, a mi kérdés az az, hogy milyen pillanatban kell nyilvánosságra hozni az adatokat. Biztos vagyok abban, hogy mindent nyilvánosságra kell hozni, abszolút átlátsz, átláthatóságra tekintünk, az európai lakosságot informálni akarjuk arról, hogy mit kell csinálni. Ami a Managing Board ot illeti, Megijedtem, mert azt hittem, hogy lejárt az időm, de két percem van, nem egy. Nos, a Managing Boardot utólag értesítették az eljárásról, miután azt elindították. Nem kérdezték ki a véleményünket, nem tudtuk megvitatni ezt a, a döntést. A magam részéről személyesen nem vettem részt a vitánál, amely később utolagosan történt, mert eh, már jelölt voltam az ügyvezetőigazgatói posztra, és úgy tartottam a, a jogi hivatal tanács alapján, hogy ne eh, nyilatkozzak, mert ezeket lehetne értelmezni ellenem vagy mellettem, mivel hogy erre a posztra jelöltként voltam, jelentkeztem. Köszönöm, Rivezi asszony, 30 másodpercet kap. Igen, nem kaptam a választ a CHMP üléseinek a titkosításáról. A információkat kaptam arról, hogy az olasz ügynökség vezetésénél ön a független klinikai kutatás ellen lépett fel Olaszországban. Nos, mi ebben a kérdésben az álláspontja? támogatja a magán, illetve a közkutatásokat. Mi ezzel kapcsolatban az álláspontja? Ügyvezető igazgató úr. Ami a CHM beüléseket illeti, leírtam az, hogy az egész folyamatot nyilvánosságra akarom hozni. Tehát ezen belül a CHMP üléseknek a jegyzőkönyvét is, amennyiben nem befolyásolja az eljárásokat. 131 kutatást támogatunk Olaszországban. 2004-ben volt, indítottak el olyan kutatásokat, és 2010-ben nem hozott semmilyen eredményt, visszakértük a forrásokat. Jelenleg 56 tunolmány készül, amelyeket mi támogatunk, Mindezt az Live támogatja rajtunk keresztül. Kineveztem egy bizottságot, amelyet ez ügyben a törvény korában megszüntetett, feloszlatott. A GUE részéről megadom a szót Peter Líze úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, még igazgató úr. Úgy gondolom, hogy a hosszas vita után a fejlett terápiákra kapcsolatban elmondható, hogy öt évig tárgyaltunk. 2007-ben elfogadták, most 2011-et írunk. Akkor, amikor az EMA-nál két év, héttel ezelőtt jártam, akkor azt hallottam, hogy csak egyetlen egy olyan termék van, amelyet az eljárás kezel, eh, ke, keretében engedélyeztek. Ez nagyon nem hatékony törvényalkotásnak tekinthető. Nagyon sokan hallottam, sok mindenkül hallottam, hogy a terápiát eh, lefokoztak annak érdekében, hogy ne kelljen az emához mennie. Tehát nagyon bürokratikus még nyilvánvalóan ez a, az eljárás. Van-e ötlete arra, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani, hogy működjön a törvényalkotás? Monsieur le directeur désigné. úr. Nos, a törvénykezési problémáról van szó, akkor az EMA-nak leginkább informatív szerepe van. Én úgy vélem, hogy itt egy törvényhozási problémáról van szó. Egy gyógyszert engedélyeztek így módon 5 év alatt. Arról van szó, hogy egyes cégek előre haladott terápiákat normális terápiaként próbálnak elfogadtatni, engedélyeztetni, mert így könnyebb az eljárás, és ez semkinek sem jól nem segíti elő azoknak a gyógyszereknek a fejlesztését, és amelyik hatékonyabbak lennének, és sokkal személyre szabottabbak. Ez a szabályozás nem hoz az eredményeket, amiért meghozták, ezt be kell látni. Nagyon sok vita volt erről, a megszületett a törvénykezés, ugyanakkor a gyakorlatban vitathatatlanul nem hozta az eredményeket. Sajnálom ezt, a korábbi életemben, amikor még tudós voltam, pontosan ilyen jellegű terápiákkal foglalkoztam, tehát ez a téma nagyon közel áll hozzám. Szeretném, hogy ezen túl tudjunk lépni ezen a problémán, mert óriási lehetőségek rejlenek az ilyen terápiák mögött. Én úgy vélem, hogy a szabályozást mindenképpen át kellene tekinteni, ez a személyes megállapításom, és úgy gondolom, hogy ez az a hely, ahol ezt a problémát fel kell vetni, és ahol a megoldások is megszületnek igazgató úr, a tolmácsok kérik, hogy álljon kicsit távolabb a mikrofontól, amikor beszél. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, mondja az igazgató úr. Tolmácsok köszönik. Péter, egy percet kapsz válaszadási időt. Zusatzfrage, also wir sollten... Igen, azt hiszem együtt kellene működni. De mit lehet törvénymódosítás nélkül az EMA szintjén változtatni? A parlament is egy eh, javasla, javasolt eh, egy eh, átalakítási munkát. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével ez együtt az alapvető jogok kartája is hatályba lépett. Az emberi test áruba nem bocsájtása alapvető jog ezzel Véleménye szerint a sejteknél és szöveteknél is meg kellene ezt tárgyalni, tehát áruba bocsájtás és nem áruba bocsájtás, és így kiigazítani a törvényalkotásban ezt. Direktor désigné. Így vezetőigazgató úr. Személyesen azt gondolom, hogy a kereskedelembe hozattal mm, nem jó dolog úgy gondolom, hogy a szövetet a nem lehet kereskedelembe hozni. Az olasz törvénykezés alapján a véradás például önkéntes alapon történik, és csak is önkéntes alapon történhet. Ez azt hiszem egy jó megközelítés lenne ebben a témában is. Köszönöm szépen. Rátérek most, átadom a szót Linda McKeven nincs itt, de itt van, itt van. Linda parancsolj. Nem láttalak, elnézést kérek. Átültem ide, mert a szemeitől ott túl messze ültem. Említette, hogy számos új kihívás van ebben a században, és hogy megváltozik az orvostudomány. Milyen eh, változásokra gondol, és eh, milyen változásokkal reagál az intézete egy példát tudna mondani valamely szervezetből, amelyben dolgozott? Grazie. Köszönöm. Zavarba hoz ez a kérdés, mert beszélni a saját sikereiről az ember nem szívesen beszél, mert mások esetleg nem így látják. Úgy vélem, hogy az én, az ügynökség, a jelenlegi ügynökségemben két dolgot tettem. Megváltoztattam az irányítási rendszert, egy olyan pillanatban, amikor felvételi stop volt, és ennek ellenére meg tudtam növelni az ügynökségnek a személyzetét 250 személyből 500 főre, úgy, hogy megmaradtam ugyanannál a költségvetési összegeknél. A önnel a kutatást előmozdítottam, mert ez volt az én korábbi munkám, Ugyanakkor mindezt úgy tettem, hogy megfelelő szabályozási háttérrel. Olyan döntések alapján, amelyek megmondják, hogy pontosan úton milyen módon tudjuk felhasználni, és milyen körülmények között a gyógyszereket. Három fontos három fontos asztalt nyitottam meg, a gyermekgyógyszerek, az időskori gyógyszerek, illetve a nemekre eh, irányuló gyógyszerek tekintetében. A másik dolog, amire büszke vagyok, az az, hogy önállóságot harcoltam ki mindenkivel szemben, az iparral szemben is, létrehoztattunk egy szakértői adatbázist, megkértük a cégeket, hogy adják oda a saját listáikat az szakértőkkel, és nagyon érdekes eredmények jöttek elő. Lejárt közben az időm, hosszasan tudtam volna meg erről beszélni. Nous avons un peu d'avance, donc egy kis előnyünk van, úgy, hogyha 15-20 másodperc, másodpercre van szüksége, akkor nyugodtan használja fel, a kollégák nem fognak elemvetéssel élni. További kérdés, kiegészítő kérdés, Linda. Nem tudom, hogy befejezte-e a jelölt úr a kérdést. Ez összekapcsolódik ahhoz, amit Dagmar mondott. A dolgoknak történnie kell, biztosítani kell, hogy történjenek a dolgok. Tehát itt igazából nem technikailag kérdezem arra a dolgokra, hogy hogyan ültetik át a jogszabályokat. De egy ügynökség szeretne változásokat kieszközölni, milyen változásokat és hogyan akarja változásokat befejezni. Nos, hogyha megnézzük a tapasztalataimat az olasz ügynökségnél, a különböző meghozott döntéseket, például ami ha az ár vagy gyógyszereket illetően, vagy hogy hogyan lehet hozzáférni a különböző adatbázishoz. Több mint 6000 eljárás indult el. Ezeket sikerült kezelni, és egy olyan ügynökséget hoztunk létre, illetve sikerült kidolgozni, amelyik az európai szabályoknak megfelel és módszereknek megfelel. A megfelelő módon megnéztük, hogy az ügynökségek hogyan dolgoznak Európa szerte, és megpróbáltunk tanulni tőlük, és ezeket jól alkalmazni a mi körülményeink között. Nehéz beszélni arról, amit az ember úgy véli, hogy jól végzett. Úgy vélem, hogy a legfontosabb feladatom az volt, az, hogy megváltozott az ügynökségemben a szemlélet. Nem egy e, állami hatóság immár, hanem egy közszolgálatot ellátó ügynökségé érett. Köszönöm szépen, ügyvezető igazgató úr, Ziber úr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt főigazgató jelölt úr, itt olyan eljárások vannak, négy olyan eljárás van, amelyel új gyógyszereket lehet engedélyeztetni. Azt láttuk, hogy az elmúlt időben főleg a központosított eljárás volt népszerű. Ez azt jelenti, hogy az ön munka terhe is nagyobb lesz. Hogyan képzeli el, hogy ugyanakkora személyzettel ezeket a megnövekedett feladatokat el tudja végezni? Milyen intézkedéseket tervez, hogy az európai gyógyszeripar versenyképességét is emelje, hiszen ez egy központi kérdés az európai társadalmak számára. Directeur désigné. igazgató úr. Értettem. Az engedélyezés, a gyógyszerengedélyezési folyamatra vonatkozik a kérdése, ugye? Remélem, hogy jól értelmeztem. Nos, úgy vélem, hogy az engedélyezési folyamat le lehet csökkenteni, csökkenteni, szűkíteni. Az első megközelítést, amit, a lépést, amit meg lehet tenni azért, hogy felgyorsítsuk a sebességet, az, hogy növeljük a scientific advice, a tudományos véleményezésnek a gyorsaságát, és közös útvonalakat, közös csapás irányokat kell megszabni, mert akkor gyorsabban tudunk dolgozni. Egyértelmű, hogy az ipar nem tudja elviselni a bizonytalanságot. Az amerikai példa iránymutató lehet, föl lehet használni, nekik nagyon nagy az interaktivitás, interakció az iparral. Mi elfogadjuk a klinikai vizsgálatokat, amit Amerikában elvégeztek. Úgy vélem tehát, hogy nagyon sokat lehet tenni azért, hogy a rendszernek a hatékonyságát növeljük. Egy másik probléma, ami a tudományos véleményezést illeti, az, hogy az eljárásokat harmonizáljuk, és olyan ö, módon, hogy tudjuk, hogy mire kell felhasználni. Hogy nehogy az legyen, hogy engedélyezünk egy olyan gyógyszert, amit aztán senki nem akar majd felhasználni. Mindezre ö, nagyon nagyfokú információáramlás szükséges. Ziber úr? De konkrétan mit lehet tenni? Igazat adok önnek, hogy vannak sokkal drágább high-tech gyógyszerek, az is nagyon fontos, hogy a társadalom megengedhesse magának a gyógyszereket. Mit tesz az EMA annak érdekében, hogy a embereknek megengedhetővé tegye a gyógyszerek árát? Eh, Természetesen az EMA teljesen kiesik a gyógyszerek ár megállapítási folyamatokból. Annyit tudunk tenni, hogy az engedélyezési szabályok teljesen világosak legyenek. El hesegetjük a bizonytalanságokat, mert ezáltal az ipar is takarékoskodik, és ezáltal a végfelhasználói ár is csökken. Hogyha van egy elképzelésünk arról, hogy milyen módon hozzájuk az HTA-t, akkor ezt mindenképp mindenképpen alkalmazni kell annak érdekében, hogy csökkentjük a bérfelhasználói árakat és ez felgyorsítja az egész engedélyezési folyamatot. Mindezt persze a legnagyobb biztonság mellett kell elvégezni. Én azt kívánom, hogy a tudomány segít majd nekünk, hogy újabb klinikai megoldásokat javasol nekünk, amely kevésbé drága, kevésbé költséges, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy jobban hozzáférjen a lakosság a gyógyszerekhez. Gilles kapja meg azt, két percet. vezető igazgató úr. A omm nek kívüli eljárásokat szeretnék az ORM. Ez akár 80%-ot is elérheti ezek a gyermekgyógyszerek, időskor, időseknek szóló gyógyszereknél nagyon magasak, és ez egy nagyon nagy fokú fóbiát okoz a lakosságban. Rámutatnék arra, hogy például a Pfizer-t gyártott egy Novota gyógyszer egy gyógyszer alapján, ezek az ORM módon írtak elő az orvosok, teljesen más célral, és kiderült, hogy nem volt ez jó. Nos, hogyan, milyen módszert akar ön alkalmazni annak érdekében, hogy biztonságos használatát biztosítja a gyógyszereknek, annak érdekében, hogy gyorsabb és hatékonyabb információs válaszadást kapjanak az állampolgárok, amikor aggályek vannak bizonyos gyógyszerek használatánál. Ügyvezető igazgató úr. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Az off-label használatnál ez inkább most már szabály és nem kivétel, főleg a gyermekgyógyszereknél. Azért, pontosan azért, mert nagyon nehéz gyermekeknél kísérleteket eh, elvégezni. Nem tudom, hogy az ügynökség milyen képességekkel rendelkezik és kompetenciákkal rendelkezik, hogy ez ellen tegyen. Az EMA az on-label használatot engedélyezi, és mindazt, amit mi nem engedélyezünk, ez gyakorlatilag nem helyes. Tehát ez lenne a megközelítés. Ezért az ilyen jellegű felügyeleti tevékenység több ezer különböző intézményre hárul, regionális, otthoni, illetve helyi szinten, és végül is a ö, házi orvosoknál. Ezt a problémát nem tudjuk az ügynökséggel megoldani. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk kezelni bármilyen információt, amit kapunk ebben az értelemben, és nem fogunk semmit sem tenni ebben a kérdésben. Annyit tehetünk, hogy egy erős érzékenységi, figyelemfelkeltő akciót elindítani, amelyik meg rámutat arra, hogy milyen használata van az egyes gyógyszereknek, és hogy ezt követni kell az előírásokat. Van egy másik kulturális tényező, hogy nagyon sok nagyon sok gyógyszer az off-label használat során eh, derült ki bizonyos hatásai, Például a szulfaminidok, azok mind az off-label felhasználás során jöttek rá, hogy vannak más ö, eh, mellékhatása, ebben az esetben pozitív mellékhatása. Tehát ez egy kulturális probléma, amíg igen jelentős mértékű. Monsieur Parnyó. Euh, Parnio úr, második kérdés a válasz a fényében, illetve a Linda McKéven által elmondottak fényében. Ön az EMA ügyvezető igazgatójaként milyen módon tud tenni bármit az off-label felhasználások, amikor is olyan, olyan dolgokra használják a gyógyszereket, írják elő a gyógyszereket, amelyek nem szerepelnek a címkén. Szerintem az EMA erős hatással lehet, mint kulturális, tudományos iránymutató. Főleg, amikor egy gyógyszert off-label módon használják, és bebizonyosodik, hogy jó hatással van. Ebben az esetben egy, egy gyors sávot nyithat az ügynökség, annak érdekében, hogy egy gyorsított eljárással, alacsony költségekkel, új feladattal, új feladattal látjuk el a gyógyszert. Egy, egy gyors sávot nyitni az egy jó megoldás lehetne, de ez egy új megoldás, és értékelni kell, hogy ez valóban a megfelelő megközelítés-e. Köszönöm szépen, igazgató úr. És most Hossendárt következik. következik. Kollege Schnellert ist gerade nicht im Saal, nehmen Sie doch bitte den... Nincsen itt. Akkor forduljon a következő néppártihoz, Bartolozzi úrhoz. Köszönöm szépen, igazgató úr. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan fogja, meg, hogyan fogja megerősíteni a farmakovigilanciai rendszert, hogyan fog tudni megszervezni, megszervezni a gyógyszerek toxikus eh, mi voltának a megállapításra olyan gyógyszereknél, amelyek már kereskedelemben vannak. Ez egy nagyon fontos feladata ugyanis az ügynökségének. Köszönöm szépen. Most ó, talán angolul fogok válaszolni, mivel hogy olaszul hangzott el a kérdés. Nem, csak vicceltem. Nos, a farmakovigilancia kérdésére visszatérve tehát válaszolnék a kérdésre. A probléma az, hogy össze kell kapcsolni a helyi hálózatokat, a nemzeti hálózatokat, és a nagy eh, központi adattár között az Eurovigilance nevű hálózat. És nagyon fontos, hogy a jó minőségű jelzéseket vegyünk figyelemben. Először is tehát ezt a hálózatot meg kell erősíteni. Ah, aztán ott van az egy ügynökség vezetők hálózata, itt azon dolgozzunk, hogy hogyan tudjuk meggyorsítani a kapcsolattartást a különböző ügynökségek között, illetve a központi ügynökséggel. Aztán vannak mellékes vonatkozások, amelyek a farmakovigilanciai irányelből indulnak. Egy sor postmarkról lenne szó, melyek megérkeznek a különböző európai országokból, amelyek szelektíven gyűjthetik össze az egyes gyógyszerekre nézve a jelzéseket. Nem kell tehát megvárni a jelzéseket, nem kell megvárni, amik, azok amik azokat feldolgozzák és közzétesz, így módon sokkal gyorsabban lehet kritikus gyógyszerekre nézve kidolgozni egy ilyen eljárást, nagyon alacsony költséggel. Egyszerűen egy jobb, eszk- jobb eszköz, az már meglévő eszközök jobb felhasználásával. Bártalaci úr, ki akarja egészíteni a kérdését? Igen. Meg szeretném kérdezni, hogy az a szenáltal leírt akcióval kapcsolatban a jelenlegi szabályozás, az európai szabályozás és a tagállamokban érvényben lévő szabályozás elégséges-e, elég eh, hatékony-e a farmakovigilance szempontjából ebben a tekintetben, amit ön említett? Nos, a jelenlegi farmakovigilancei eh, törvény Európában a legelőre haladottabb, kétségtelen. A stressz teszteknél láttunk néhány gyenge pontot, ezeket eh, talán módosítani kell, ki kell igazítani, akár helyi szinten is, eh, akár európai szinten is. A legfontosabb gyengeség az az, hogy amikor egy gyógyszert visszavonják az egyik országban biztonsági okok miatt, ezt kötelező módon jelezni kell, és vissza kell vonni az összes országban, vagy reagálniuk kell ott az, az országoknak, vagy az EMA-nak kötelezővé tenni, hogy javasolja a termék visszavonását az összes európai országban. Ez egy gyenge pont. Köszönöm szépen. Schnellhardt úr csatlakozott hozzánk. Egy percet kap, parancsoljon. Köszönöm szépen. Itt voltam már, de hát itt gyorsabban mentek a dolgok, mint gondoltam. Köszönöm szépen Rázi úr a bevezető szavait, és uh, már utalt a állatorvosi eljárásokra is, és a normál eljárásokra. Tehát, hogyha a központi eljárást alkalmazzuk, akkor mindig panaszkodnak a bürokráciára, panaszkodnak a pénzügyi ráfordításokra, és elég gyakran halljuk azt, hogy a központi eljárás nem túl költséghatékony. A második eljárás azt jelenti, hogy bizonyos országokban az engedélyezést pedig ismét kérvényezni kell. Tehát el tudom képzelni, hogy legyen egy norma európai eljárás, és így a bürokrácia is csökkenhet. Szerintem sokkal jobb lenne a helyzet az állatorvosi gyógyszereknél is. Nem tudom, hogy egyetérte ezzel a véleménnyel. Vagy pedig azt mondja, hogy ezt így nem lehet alkalmazni. A második kérdésem az antibiotikum rezisztenciára vonatkozik, erről is szólt. Szerintem nagyon fontos téma lesz ez az elkövetkezendő időben, és foglalkoztat is minket. Számos kérdés felmerült, és az Agribizottság is megszavazott már egy állásfoglalást erről számos téma, számos javaslat van, amelyeket át is kell ültetni. El tudná képzelni, hogy az antibiotikumok engedélyezése más eljárással zajlik, amely esetleg figyelembe veszi az antibiotikum rezisztenciát? És ez esetleg kihathat az antibiotikumok gyakorlatban történő alkalmazására is, hogy ne használják az eszközöket olyan nagymértékben. Köszönöm. Eh, dunque, riguardo alla legislazione veterinaria... Ami az eh, állatorvosi gyógyszereket illeti, tudom, hogy ott egy jelentős bürokratikus teher van, úgy vélem, hogy az ön javaslata teljesen támogatható, hogy harmonizáljuk és központosítsuk az európai országokban az eljárásokat, az állatorvosi területen tudjuk, hogy ott van probléma, hogy kisebb fajok, vagy jelen, kevésbé jelentős fajoknál nagyon kevés kutatást történik, és nagyon drága. Ami az antibiotikum rezisztenciát illeti, nagyon nehéz megmondani, hogy milyen, melyik lenne a megfelelő eljárás. Egyértelmű, hogy van valami, ami meggátolja az ipart, hogy eh, dolgozzon ezen a területen, azt hiszem négy vagy öt molekula van, amelyik sikerrel kecsegtett a jövőben, további kutatások nem folynak ezen a területen. De őszintén szólva nem tudom, milyen lehetne a legjobb döntés ezen a területen. Bizonyára kell egy törvényalkotási változtatást eh, valami, ami ösztönzi a befektetőket ezen a területen, másfelől korlátozni kell az antibiotikumok használatát. Az off-label használat kérdésére térünk vissza. Valószínűleg bizonyos iránymutatásokat kellene kiadni, ha bár nem az ügynökség feladata megmondani, hogy mit tegyen az orvos, egyes iránymutatásokat tenni, és bizonyos esetekben akár kötelező érvényű nyilatkozatokat kellene tenni. Köszönöm szépen. Nem tudom. Meg volt már a második fordulója, a második kérdése? Igen. Ja, rendben van. Viktorio Prodi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Rázi úr, hogy itt van előttünk. Volt egy pár probléma, amit fel szeretnék vetni a antibiotikum rezisztenciával kapcsolatosan. Nemrég egy beszélgetésben vettem részt itt a parlamentben az egyik legfontosabb gyógyszeripari céggel a világon, és azt mondta, hogy nincs semmilyen nyomás arra, hogy új molekulákat dolgozzanak ki. A profit, ami létrejön az antibiotikumokból, az nagyon alacsony, és emiatt nem ösztönző. Ő rámutatott arra, hogy diversifikálódik a kutatás a ritka betegségekre, olyan gyógyszer, amelyik például a prostata rákra vonatkozna, kevés embert érintene, relatíve, ugyanakkor több milliárd eurós költséggel jár ciklusonként. Tehát a probléma az komplex probléma, meg kell próbálni megtalálni egy új egyensúlyt, mely valamilyen mód, módon garantálja azt, hogy minden kutatási szakterületen legyen tevékenység, esetleg az alap kutatásra és oda kell figyelni annak érdekében, hogy egyszerűbb, leegyszerűsítjük az ilyen kutatásfejlesztési tevékenységeket. Igazgató úr, az antibiotik antimikrobikum rezisztencia kérdése, ez valóban az új molekulák problémája is, de a jelenleg használt molekuláknál is ez a jelenség felmerül. Úgy vélem, hogy azok a jelenleg is működő molekulák felhasználásához további koordináló tevékenységre van szükségünk. Koordinálni kell az állat, állatorvosi eh, területet, az emberi gyógyászatot, Egyre kevesebb antibiotikumot használunk emberekre, egyre többet viszont az állatoknál. Nagyon fontos, hogy új lendületet adjunk a folyamatoknak. Ön felveti a problémát, hogy miért nem fektet be az ipar. Természetesen én nem vagyok olyan helyzetben, hogy megvitassam, vagy beszéljek arról, hogy mennyi profitot, vagy mennyi profitot nem kell termelni egy-egy gyógyszernek. Nagyon sokszor mm, több tízezer eurót kell fizetni egy-egy gyógyszerért, egy-egy daganatra. A gyógyszeripar problémáját azt hiszem, hogy nem nekem tisztem megvitatni és kezelni a szabályozó ügynökségnek az a szerepe, hogy találjon olyan módozatokat, olyan eljárásokat, amelyek rövid időbb, rövidebb idő alatt és alacsonyabb költségek mellett leszítehetővé az engedélyezés és a forgalomba hozatal. Hogy aztán mekkora profit rátát ír elő magának a gyártó, a különböző gyártok, az már nem a mi kompetenciánk. Én úgy vélem, hogy ez valóban egy politikai kérdés, és bizonyos vonatkozásban nekünk ezt a problémát kezelni kell. Itt ugyanis egyes közegészségügyi problémák nyitva maradnak, és teljes védelem nélkül bizonyára konzultálás céljából még találkozni fogunk, és beszélni fogunk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, hogy a parlament ilyen nyíltan meghallgatta az én szavaimat, és közvetve az ügynökséget, én úgy vélem, hogy csak úgy tudjuk megoldani a problémákat, hogyha szoros együttműködésben dolgozunk, ugyanis a mi ügynökségünk egy technikai intézmény, amelyik adatokat szolgáltat önöknek annak érdekében, hogy önök a döntéseket meghozzák. Köszönöm szépen ezt a e, nyíltságot. Bien, euh, nous avons fini. Rendben van, lezártuk a második fordulót egy kicsit idő előtt. Következik a harmadik forduló, kicsit más játékszabályokkal. Egy perces kérdés a parlamenti képviselő részéről, aztán két perces válasz, de nincs újra kérdezési lehetőség. Igen, köszönöm szépen, eh, elnök asszony. A eh, fogyasztók védelméről szeretnék szólni. A Pandembrix eh, oltóanyagról van szó. Forgalomba hozták, majd egy évvel később felmerültek a mellékhatások, narkolepsziát okoz a gyerekeknél. Ez a gyógyszer. Két állam, Svédország és Finnország ennek a gyógyszernek a forgalmazását leállította, mert úgy vélték, hogy nagy összefüggés van a narkolépszi és a gyógyszer alatt. Törökország és megszüntette a gyógyszer forgalmazását. Mit tett az EMA? Azt mondta, hogy még nincs megoldás, még nincs bizonyítékra, folytatjuk a kutatásokat, stb. Tehát, hogyha vannak országok, amelyek jelzést adtak és riadót fújtak, akkor miért kell kockáztatni? és ilyenkor elővigyázatossági elveket kell alkalmazni a fogyasztók érdekében, és nem a laboratóriumok és a gyógyszeripari cégek érdekében kell az elővigyázatossággal élni. Nos, ebben a konkrét esetben nem az én tisztem elmondani, hogy az EMA jól jár, helyesen járt el, vagy sem. Én egyetértek önnel, hogy egy általános érvényű elvet kell kidolgozni ebből az esetből kiindulva. Úgy vélem, hogy a farmakovigilancia problémájára térünk ezzel vissza, és az egyes gyógyszereknek a túlságosan gyorsan és könnyed forgalomba hazatalálnak a problémájára mutatunk rá. A pandémia esetén például az oltanyagok bevezetése, az sokkal magasabb szintű intézmények gyorsították. Ők azt mondták, hogy gyorsan kell eljárni annak érdekében, hogy megállítsuk a tömeges méretű fertőzést. És ezáltal lerövidítették az engedezési folyamatokat maximális szintre. Ez az örökös vita a kockázat és az előnyök között. Hogyha nem volt járvány, az valóban sikerült megállítani, nem tudom. Én még nem vagyok az EMA ügyvezető igazgatója, és nem tudom, hogy az EMA miért nem állította le a Pandemixnek a forgalmazását egész Európában úgy vélem, hogy mindenképpen védelmet kell biztosítani minden egyes irányban, meg kell vizsgálni az okokat, a, a, ugyanis felmerül a kockázat annak, hogy leállítják a forgalmazását olyan gyógyszernek, amelyiknek nem volt káros hatása. És ezt senki nem akarja természetesen. Úgy vélem, hogy ez része annak a gyors értékelési eljárásoknak az alkalmazásának a problémája, ki kell dolgozni új, gyors értékelési eljárásokat. Igazgató úr, egy kérdést szeretnék föltenni, meg egy kicsit általánosabb jellegű és amelyik csatlakozik a kollégáim által felvetett kérdésekre. Különböző válságok voltak az utóbbi időkben, és felmerült, hogy szükség van egy olyan ügynökségre, mint az önöké, ahol szakértők vannak, amelyek támogatják a döntéshozóknak a munkáját, szövegekkel, háttéranyagokkal. Ugyanakkor minket kérdeznék folyamatosan, hogy milyen bizalommal, mi, a, mi van a bizalom kérdésével, milyen módon tudjuk növelni a bizalmat köztünk és az ügynökség között, és az ügynökség és az európai lakosság között. Úgy vélem, hogy a bizalomépítésnek az első lépése az, hogy a e, érdekütközés kérdésének a pontos és konkrét és határozott kezelése. A második mérföldkő a kommunikáció kérdése. A kommunikáció legyen teljesen integrált a bizottsággal és a parlamenttel, pontos információ áramlás, hogyan hozzuk meg a döntéseket, egy olyan kommunikáció szintet igényel mindez, amelyiknek révén az EMA az az intézmény legyen, amelyik technikai adatoknak a forrása. amely alternatívát jelent a félretájékoztatás ellen, amely a weben történik, a az interneten történik, ugyanis nagyon sokan az internet internetről veszik az információkat, és ez elég aggasztó, mert nincs egy folyamatos tájékoztatási eszköz, módszer és politika az európai hatóságok részéről. És az EMA legyen ennek az alapján, ő, Emma nem kommunikál közvetlenül, de ő dolgozza ki azokat a módszereket és azokat az adatokat, amelyeket aztán közlésre kerülnek. Egy másik eset, egy másik kérdés, amire már említettem, az az átláthatóság. Hogyha elmondjuk, hogy miért hozzunk bizonyos döntéseket, és milyen eljárásokkal, én úgy vélem, hogy ez nagyon nagy bizalmat fog adni a lakosságnak, amely, hogyha megvan a bizalom, akkor az emában egy hivatkozási pontot fog látni, egy olyan pont, amelyben megbízhat. Párnyó úr, kérdésem lenne, igazgató úr. Lofrakol egy olyan gyógyszer, amelyet a um, máj májbetegségek kezelésére dolgozták ki, főleg gyerekeknél az élet első hónapjaiban. Ezt a gyógyszert a Párizsi Egyetemnél dolgozták ki, ennek az eh, ellen másik eh, megoldás erre a problémára a máját ültetés gyermekeknél, amely egy ilyen nehéz és bonyolult feladat. Az Európai Unió jogi okok miatt elutasította ennek a gyógyszernek eh, eh, az engedélyezését, eh, illetve azt is tudjuk, hogy a mm, konkurenciája ennek a cégnek volt az, amelyik kérte, hogy ezt a gyógyszert ne hozzák forgalomba. Hogy volt ez a történet? Kérem, világítson rá, hogy hogy lehet megakadályozni, hogy egyetlen, ilyesmi megtörténjen. csak részben ismerem ezt az esetet. Tudom, hogy egy úgynevezett árvagyógyszerről van szó, egy olyan patológia, amelyik eh, Európában 70-90 betegre vonatkozik egész Európában, tehát egy igen ritka betegségről beszélhetünk. Jelenleg a kezelés ennek a problémának felemás, ugyanis méltányossági okokból megengedik a, gyó, a betegeknek, hogy hozzáférjenek ehhez a gyógyszerhez. De visszatérünk a közös bizalom kérdésére. Az EMA számára elfogadhatatlan, hogy olyan döntések szüleseknek, amelyeket nem azt a bizottság azért, nem azért, mert nem értenénk velük egyet, hanem azért, mert rossz a kommunikáció. És úgy vélem, hogy ez a legfontosabb feladat, amin dolgozom kell, hogy összeegyeztessük, hogy azonos irányban dolgozzunk, a, a, az EMA ugyanolyan irányban dolgozon, mint a bizottság. Köszönöm szépen, hat Berend asszony. Um, Köszönöm szépen, önök asszony. Rázi úr. Támogat abban, hogy az eljárások között különbséget kell tennünk, tehát hogy hol van az EMA felelősség, és hol van a tagállamok felelőssége. Ezeket ne keverjük össze. Egyetért ezzel? nagyon világosan ki kell fejezni, hogy hol vannak a felelősségek. Visszatérnék a beteg biztonság kérdésére. Hogyan szeretnék viselkedni olyan helyzetekben, amikor egyrészt a betegek gyógyszerekre tartanak igényt, beteg csoportok, másrészt pedig nem vagyunk teljesen biztosak, hogy biztosak ezek a gyógyszerek. Talán meg tudom adni a válasz, nincsen százszázadékos gyógyszer. Élhetünk azzal az illúzióval, hogy a gyógyszerek biztosak? Nem. A kockázatot csökkenteni kell, illetve a kockázatnak kisebbnek kell lenni, mint a gyógyhatásnak. Támogatja ezt a, elképzelésemet, Rázi doktor? Ma dunque, riguardo alle ami a nemzeti eljárásokat illeti, természetesen mindenképpen be kell tartani bizonyos nemzeti hagyományokat, amelyek a hagyományokhoz kapcsolódnak, és helyi viszonyokhoz kapcsolódnak támogatom én ebben önt, ugyanakkor engedje meg, hogy elmondjam azt, hogy ott, ahol helye van a harmonizációnak, és ahol a harmonizáció jelentős előnnyel jár a lakosság számára, ott mindenképpen törekedni kell a harmonizációra, európai útat kell szorgalmazni. Ami a gyógyszerek biztonságát illeti, egy érzést szeretnék megfogalmazni, amit 7-8 évvel ezelőtt éreztem, amikor a Managing Board-ba léptem az olasz ügynökségnek. Úgy éreztem, mint egy ember, akinek két pisztolyt tartanak a, a halantékához, az egyik a, gyógy, a betegek részéről, akik akarják a gyógyszert, a másik oldalról más betegek, akik azt mondták, hogy ha forgalomba hozzam azt a gyógyszert, akkor az iparnak a játékába, játékát csinálom. Ez egy elég skizofrén helyzet, csak akkor lehet ezt kezelni, hogyha tudományos szigorral járunk el. A tudomány az, amelyik megadja a válaszokat, a legjobb tanulmányokat kell követni, a legjobb technológiákat kell alkalmazni a biomárkerek témájában. Bármilyen olyan megoldás kell, amelyik nem vitatható, azaz tudományos alapokra épül. A gyógyszer a görögöknél méreg a szó. Ugyanazt a szót használtak, mint a méregre. Tehát egyértelmű, hogy minden szernek van egy sötét oldala. Mi a munkánknak az az alapja, hogy meghatározzuk, hogy mennyi az előnye a gyógyszernek, és mennyi a hátránya. Gárdini asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Rázi igazgató úr egy tényre szeretnék rámutatni, amelyre ön rámutatott egy bizonyos válasznál. Internet, a, a hálózat Látjuk az adatokat, és azt látjuk, hogy a lakosság egyre inkább internethez fordul a hírekért, de ugyanakkor a gyógyszer vásárlás. És itt vannak a hamisított gyógyszerek, amelyeket interneten keresztül forgalmaznak, vény nélkül lehet gyógyszerekhez jutni, orvosigazolás nélkül. Ez egy nagyon nagy probléma Szeretem meg szeretem kérdezni, hogy ön mit gondol erről, és van-e valamilyen stratégia ennek leküzdésére? Vagy hogy gondolja ön, hogy ez egy jelenség, amit nem lehet megállítani, és egyre inkább növekedni fog, mert azt látjuk, hogy mindenki internethez fordul, és esetleg ez a jelenség megerősödik a jövőben. Köszönöm. Valóban internet ennek a civilizációnak a nagy előnye, ugyanakkor egy nagy problémát is jelent. A orvosi tájékoztatás, információkeresés egyre inkább interneten keresztül történik, azaz ellenőrizhetetlen forrásból. A gyenge pont Európában a gyenges, a, a veszély ennek Európában nagyon gyenge. Olaszországban 0,01 százaléka a hamisított gyógyszereknek az aránya. Ez eh, köszönhető sok tényezőnek. De belátom, hogy van egy, egy gyenge pont a szabályozásunkban. A hamisított gyógyszer forgalmazása rendkívül veszélyes, és rendkívül kockázatos dolog mit teszünk? Van egy nagy projekt, az Impact projekt, nagyon sokan vesznek részt ebben. A EMA részt vesz majd ebben, legalábbis amennyiben tőlem telik. A nagy probléma, a, és úgy vélem, hogy a parlament az a megfelelő hely alatt lehet itt kezelni, a integráció növelése intelligence eh, megerősítése, hogy legyünk erősek abban, hogy továbbra is ellenőrizzük a webet, a hálót, az internetet. 55 tonna aktív hatóanyagot foglaltak le tavaly Európában. Sajnos ez a tevékenység nem koordinált, nem igen támogatott. Szükség lenne arra, hogy nagyobb támogatottságot élvezzen, és nagyobb legyen az együttműködés a különböző hatóságok között ezen a területen. Köszönöm szépen. Peter Líze, utolsó kérdés. Köszönöm szépen még egyszer. Igen, tisztelt igazgatójelölt úr, lenne még egy kérdés a betegek képviseletéhez. A parlament úgy látja, hogy a, illetve úgy tudja, hogy az EMA-nál dolgoznak beteg képviselők, azoknak eh, a betegek képviseletének még a finanszírozása nem megoldott. Tehát, hogyha egy szervezetet finanszírozunk, akkor elképzelhető, hogy az ipar hangja erősebb lesz, mint a többi. De nincs más finanszírozási lehetőség el tud gondolkozni azon, hogy hogy lehetne jobban finanszírozni a beteg szervezeteket, amelyek együttműködnek eh, önökkel és az önök eh, testületeiben is helyet foglalnak. Igazgató úr, kérem válaszolni a kérdése, majd eh, zárásra kap 5-6 percet. Köszönöm szépen! ami a betegeket eh, eh, összefog a szövetségeket illeti és a finanszírozással, ez egy nagyon nagy probléma. Hasonló a kutatások eh, önállóságával összefüggő problémára. Úgy gondolom, hogy lehetne alapokat hozni. Nem szabadna elfogadni az, hogy betegek hogy a betegi, betegeket összefogó szövetségeket egy gyógyszeripari cég támogassa. Úgy vélem, hogy egy alapot lehetne létrehozni, amelyben az ember nem tudja, hogy a támogatás melyik szövetséghez jut majd el főleg azoknál a támogatásoknál, amelyek az iparból származnak. Arra lehetne gondolni, hogy egyfajta ad, jut, százalékot jelölünk ki egy bizonyos 0, valamennyi százalék, amelyet beveszünk, összegyűjtünk, és ezeket azokra a célokra fordítjuk, amelyekre szeretnénk. Nagyon sokszor a betegek szövetségei nem tudják, hogy a cégeknek az érdekeit képviselik igazán. Úgy gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogy egy általános alap, hogy támogassuk a betegek érdekképviseleteit, az egy megfelelő megoldás lenne. Zárásként azt mondanám, hogy elég sokat mondtunk a különböző problémákról. Remélem, hogy én vagyok a megfelelő személy erre a feladatra. Tudom, hogy az EMA egy nagy csapat, egy remek csapat, bizonyára szükség van jobb koordinálásra, bizonyára szükség van arra, hogy a jövőn megváltoztassunk néhány dolgot, Biztos vagyok abban, hogy meg kell változtatni néhány dolgot, mert a gyógyszeripar, a gyógyszergyártás és a közegészségügy területe változik. Az, ami tíz évvel ezelőtt igaz, az lehet, hogy ma már nem igaz úgy vélem, hogy az európai egészségügyi rendszerek nagyon sok egészség, nagyon nagy mértékben biztosítják az egészséget, Eh, a lakosságnak, ugyanakkor ugyanezeket a forrásokat racionalizálni lehetne, jobban fel lehetne eh, használni ezeket a forrásokat, hogy még több egészségügyi javulást tudjon biztosítani az európaiaknak. Olyan sok témát eh, érintettünk, hogy nincs több kérdés, nincs több téma, amit fel tudnék vetni. remélem kielégítően tudtam válaszolni az önök kérdéseire, és amennyiben még van kérdés, nyitott vagyok, és várom a kérdéseiket. Köszönöm az önök figyelmét! Monsieur le, le directeur désigné. Köszönöm szépen, ügyvezető igazgató úr! A kollégáim nevében, mert nagyon alaposan válaszolt a rendkívül sok témára ma délután, ön nagyon világosan válaszolt, mindenki nagyra tartja az ön nyíltságát, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, mert tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű feladat ott ülni az ön székében. Köszönjük szépen, ezennel fekfüggesztem az ülést. La réunion des coordinateurs aura lieu à 17. A koordinátorok ülése 17 órakor kezdődik.